Kedves kollégák, akkor megkezdenénk a mai ülésünket. És nagyon örülök annak, hogy itt lehetünk, és Milli urat köszönhetem köreinkben, akinek gratulálni szeretnék mandátuma meghosszabbításához, mert most már főigazgató szeptember 1-e óta az Európai Tengeri Biztonsági Ügynökség főigazgatója. Nagyon jó az együttműködés a mi szakbizottságunkkal, mindig is nagyon jó volt, és ezért várjuk, illetve januárban már a programjáról is beszéltünk, és természetesen várjuk azt, hogy hogyan is vélekedik a jövőről, mert ugye most ön ennek a híres ügynökségnek a vezetője. Milli úr meg is kapja akkor a szót, hogy elmagyarázza a jövőre vonatkozó új iránymutatásokat, és aztán majd vitázni fogunk a jelenlévő parlamenti képviselőkkel. Önni a szó. Kérem, kapcsolja be a mikrofont. Elnök asszony, köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy itt lehetek önökkel, és az ügynökség tevékenységéről beszámolhatok és igazgatói kinevezésem után is egy folyamatos párbeszédet folytathatunk az Európai Parlament illetékes szakbizottságával, ami nagyon fontos párbeszéd a mi ügynökségünk munkája szempontjából. Amikor januárban itt jártam utoljára, akkor ezt a szlájdot mutattam be. Azt, hogy milyen prioritásokkal és milyen kihívásokkal számolunk 2017-re vonatkozólag, ez igaziból nem is változott, És ugye a határ, tehát a határvédelmi feladatok szintén egy folyamatban lévő művelet vagy munka. Ehhez a mandátumhoz technikai kompetenciákat fejlesztünk ki, és tevékenységeinket célzottan valósítjuk meg. A migrációs válság igen sok jogalkotási tevékenységben is megmutatkozott, és rámutatott a mi funkciónk fontosságára. A mandátumunk, ahogyan önök is láthatják a szlájdon, nagyon sokfélék, egyrészt támogatnunk kell más illetékes intézményeket, több mint 300 különböző hatósággal tartjuk a kapcsolatot, közvetlenül vagy közvetett módon, és az ő határvédelmi munkájuknak a napi tevékenységét segítjük különböző a tevékenységeken keresztül. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament támogatja a, azt a pilot projektet, amely 2016 óta kezdődik, és júniusban lett vége ahol egyébként az Európai Parlament is képviseltette magát. Ez a kísérleti terv mutatta meg, hogy milyen együttműködési mechanizmust kívánunk alkalmazni az európai határvédelmi csomagnak megfelelően. A legfontosabb feladat az EMSA, a Frontex együttműködése és a különböző érintett felek bevonása a folyamatba, és a műveleti és technikai szinergiák kialakítása a különböző határvédelmi kérdésekben Európai Uniós szinten. A három igazgató részéről az a célunk, hogy ezt a kísérleti tervet a TRAN, a LIBE és a PES szakbizottságnak be tudjuk mutatni még ezen az ősszel. A projekt lényege nagyon fontos együttműködési kérdéseket vetett fel a következő évekre vonatkozólag. Az érintett ügynökségek olyan koordinációs mechanizmusokat építettek fel, amelyeknek következtében szinergiákat tudunk kialakítani európai és nemzeti szinten is. 2018-ban a három ügynökség munkaprogramja kontextusba helyezi a következő évre vonatkozó prioritásokat a határvédelem területén. Konkrét példákra gondolok, hiszen a halászati ellenőrzési tevékenységek kapcsán is láthattuk ezt néhány héttel ezelőtt. Új szolgáltatásokat is beindítottunk, például az Airpass szolgáltatásra gondolok konkrétan, amely a biztonsági kérdéseket, a halászati ellenőrzés, rendészeti kérdések, környezetszennyezési problémák felderítésével foglalkozik. Ez egy új szolgáltatási modell, amelyben különböző polgári védelmi hatóságok vesznek részt, tagállami szinten is, és, és drónokat is bevetettünk. Persze vannak késések a szolgáltatások területén, ez azért is van így, mert nagyon sok központot kell összekötnünk nagyjából egy kis területen. De ugyanakkor be tudjuk bizonyítani már most is, hogy milyen potenciál és hozzáadott érték rejlik ebben az innovatív szolgáltatásban, hiszen májusban Spanyolországban ezt konkrétan be is tudtuk mutatni. Nézzünk egy rövid videót, és akkor ebből kiderül, hogy milyen szolgáltatásról is beszélek. Itt van a csempészet ellenes tevékenység. To stimulate the cooperation between three agencies to work better in the field of Coast Guard. This is a new initiative, which I think is very important, and one of our tasks is to utilize remotely piloted aircraft systems to the benefit of those three agencies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 Ez gyakorlatilag egy csempész ellenes demonstráció, tehát a csempész elleni összefogást, illetve technikai eszközöket demonstráljuk. Van egy gyors hajó, And this is the second uh, example of... És ez a második példa. Az átszállás egy kisebb hajóról egy nagyobb hajóra. ¿A la Mac, a la Mac de control? ¿A la Mac? Eh, sí, ya tenemos el vídeo de nuevo refrescado. And the third one is uh, oil response uh, demonstration. Ez pedig egy uh, olajszivárgásra adott uh, uh, hatósági fellépés. Valamint egy uh, tengerbe zuhant személy kimentése, And then uh, lastly, uh, fisheries control detection. És uh, egy halászati ellenőrzés és monitoring. Aquí lo malo que tenemos nosotros es que podemos dar las coordenadas, pero solamente. This is only to demonstrate what kind of Ezzel demonstrálni akarjuk azt, hogy milyen információkat tudnak nyújtani a drónok az adatbázishoz. Sajnos túl nagy a háttérzaj a videóból. Okay, then we can continue. Nos, akkor folytathatjuk a kivetített képeket, ábrákat. A következő szlájdon a TETIS rendszert mutatjuk be. Az hatóság egy eszközt ad a hatóságoknak, a többi hatóságnak arra, hogy ellenőrzéseket végezzenek. Tavaly 18 ezer ellenőrzést jelentettek a TETIS rendszerben, 600 eh, kikötő ellenőrző hatóság által. Ez az EU jogszabályok megvalósulása, a két irányelv, a kén, illetve a PRF irányelv végrehajtása. Ezek tízezer ellenőrzést jelentenek együtt. Öt héttel ezelőtt az ügynökség beindította a TETIS MRV-t a klímafőigazgatóság kérésére. Ez a rendszer lehetővé teszi a cégek számára, amelyek nagy hajókat üzemeltetnek, hogy a széndiokszid kibocsátásukat 2018. január 1-től bemutassák, és ezzel megfeleljenek az EU eh, irányelvnek. Ezzel a csökkentést eh, kívánjuk előmozdítani a tengerészeti ágazatban, mivel az emissziós adatokat eh, nyilvánosságra hozzuk és évente frissítjük. A TETIS MRV rendszer a cégek számára lehetővé teszi, hogy akreditált verifikátorokkal együttműködjenek, eh, és ezzel E, lehetővé válik a megfelelőségi dokumentumok e, nyilvánossága, valamint az adatok nyilvánossága is. Az így e, feltöltött információ alapján az Európai Bizottság évente agregált adatokat fog kiadni az egyes hajókra vonatkozóan fogyasztás, széndiokszid kibocsátás, illetve energiahatékonyság témakörökben most először lesz egy open input rendszer az ipar számára. Amennyiben most a menekült témáról beszélünk, akkor azt kell elmondani, hogy az EMSA néhány hónap múlva Norvégiában szervez egy gyakorlatot, amely arról szól, hogy kicseréljék a gyakorlatot a különböző szereplők. Az EMSA, az Európai Bizottság, az EFTA országok és az ipar képviselői mind leülnek, és szimulálnak baleseteket, valamint azt, hogy hogyan lehet ezekre reagálni biztonsági és környezetvédelmi szempontból. Operatív útmutatások lesznek kiadva, a korábbi két példára alapozva, és információs anyagként köröztetve. Amikor a határok nélküli európai tengeri közlekedési térséget akarjuk létrehozni, akkor párbeszédben kell lenni az összes érdekelte a nyolc tagállam plusz a bizottság, valamint az EMSA az e-manifest koncepciót teszteli. És a hajók jobb adatcseréje a cél. Sajnos csak kis lépésekben tudunk nagyon lassan előrelépni. A hajózás továbbra is eh, nagyon komoly adminisztratív teherrel jár, kettős jelentéstétel, eh, amely késlekedéseket okoz, eh, és ezzel gazdasági károkat is. Ha nyomás alatt tartjuk az ügyet, akkor eredményeket lehet elérni. A Kopernikus tengeri műholdas figyelőrendszer szintén lehetővé teszi a tengeri tevékenységek felügyeletét. Ez a szolgáltatás a felhatalmazott felhasználókat többféle operatív területen segíti, beleértve a biztonságot, a tengerészeti biztonságot, halászatot, vámszerveket, illetve a környezetvédelmi hatóságokat. Egyre növekszik az érdeklődés a szolgáltatás iránt, és egyre inkább látszik, hogy a tengerészeti hatóságok milyen nagymértékben felhasználhatják a műholdas rendszereket. 2020 után a Kopernikus rendszer szolgáltatásai fontosak maradnak, és az önök támogatása ebben sokat segítene. Az ügynökség komoly szerepet játszik a tengerparti országok olajszennyezés elleni fellépésében. Van 17 nagy olajszennyezés felszámoló hajó, amelyek stratégiailag vannak elhelyezve az Európai Unió különböző tengerparti területein, és 24 órán belül válaszolni tudnak minden szennyezésre. Ezen kívül két szolgáltatást is tartunk a hajózati hálózaton kívül. A tavalyi januárhoz képest raktárkészletet halmaztunk fel különböző helyeken, amelyek segítik a a szennyeződések felszámolását, az olajszennyezés felszámolását. Van egy a Balti-tengeren, egy az Északi-tengeren, egy pedig az Adriai térségben. Ilyen raktárkészlet. Az EMSA képességei immár felkeltették más ügynökségek, hatóságok érdeklődését is. Már most eh, tengerészeti segítséget adunk a térség eh, nem EU-s országainak, és ezzel hozzájárulunk a környezetvédelemhez, illetve a hajózás biztonságához eh, fogadunk delegációkat harmadik országokból, és ezek a delegációk meg akarják érteni ezt a nagyon egyedi európai megközelítést, amely egyszerre kezeli a tenger, tengerészeti biztonságot és a környezetvédelmet. Ez el van ismerve a bizottság legutolsó eh, témában kiadott anyagában is, eh, amely kifejezi, hogy az ügynökség eh, vonzó tanterep az egész világon. Lastly, I would like to highlight the... Végezetül szeretném a külső értékelésre felhívni a figyelmet. Az EMSZA értékelése 2016-2017-ben történt. A, az összefoglaló értékelés azt mondja ki, hogy az EMSZA hozzájárul a minden szempontból biztonságos tengerészeti környezethez, és növeli a tagállamok képességét arra, hogy megakadályozzák a tengeri szennyezést, vagy ha bekövetkezik, arra megfelelően eh, reagáljanak eh, ezzel elérve a célokat. A jelentés egyébként elérhető az EMSA weblapján. Az ajánlásokat az EMSA adminisztratív testülete eh, novemberben fogja elfogadni. E, az ügynökség immár megfelelően működik. Uh, attention. And I'm ready for any questions you might have. Thank you. És akkor most a, szívesen válaszolok az önök kérdéseire. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, Mili úr. prezentációt. Nagyon sok érdekes gondolatot hallhattunk, akár környezetvédelmi szempontból, technikai szempontból, sőt, még akár nemzetközi ügyek kérdéseire is kitért. Megadnám a szót a koordinátorunknak, a néppártól, Wim van de Kamp úré a szó, és szeretném a frakcióját is üdvözölni, illetve hogy nem a frakcióját, hanem a látogatócsoportot. Szeretném a látogatócsoportot üdvözölni, és uh, minden jót kívánni. Itt uh, az elnök nevében köszöntöm Önöket uh, a Transzakbizottságnál. Euh, tout de suite euh, ouvrir le, le, ce débat qui, a, qui aura un impact. Hein? Les questions du maritime aujourd'hui. Kérdések következnek. Sokat beszéltünk a digitalizációról, a tengeri ügyek kapcsolatában, illetve a környezetvédelmi témákról. Nem, esély, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a termékek 80%-a azért még mindig tengeri úton mozog. Ezzel kapcsolatban látni kell, hogy hol vannak az akadályok, és hol vannak a nagy geopolitikai kihívások. És én azt gondolom, hogy ennek az ügynökségnek is növekednie kell majd a jövőben. Itt vannak a drónok, az új technológia, de jövő, a jövőben már a drónok is réginek fognak tűnni, vagy annyira gyorsan változik a technológia. Wim van de Kampi az a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az LPP frakció nevében szeretnék gratulálni Mili úrnak ahhoz, hogy újra kinevezték, és sok sikert kívánunk neki a következő évekre ebben a csodálatos ügynökségben. Elnök asszony, nagyon egyedül vagyok itt. A portugál, spanyol, francia és görög kollégáim már hazafele tartanak, és azt vizsgálják, hogy az EMSZA a gyakorlatban hogyan működik. Én beszélhetek, de holnap nálunk nemzeti nap van, akár csak a többieknél, és ezért megpróbálom most helyettük is betölteni itt ezt a fontos szerepet itt. Nézzük meg, hogy mi van gyakorlatban a menekültek kérdésével. Önök a gyakorlatban tényleg találkoznak-e menedékét folyamadókkal, menekült hajókkal, vagy ezt a Frontex teszi -e meg, vagy más szolgálatok? Az önök hajói részt vesznek -e ebben? A papíron minden jól néz így ki. De nagyon sok emberi szenvedés van itt. A kérdésem az az, hogy konkrétan mit tesz, hogy úgy mondjam, a kezeivel az EMSZA. Milyen az együttműködés az észak-afrikai szolgálatokkal? Gondolok itt például a marokkói szolgálatokra, vagy a libiai szolgálatokra. Libiát ugye most támogatja az Európai Unió, és Olaszországot is, hogy jobban megoldják eh, ezt a kérdést. Úgy tűnik, hogy van egyfajta ütközés a tengeri kérdések és a határkérdések között. Itt van például a magán segélyszolgálatok. Az EMSZA hogyan vesz mindenben részt? Erre lennék kíváncsi, mert nagyon nehéznek tartom ezt a helyzetet. Nem szabad hagyni, hogy emberek megfulladjanak a vízben, de hát mégsem szabad jegyeket osztogatni azért, hogy eljöjjenek Európába. Ezt tehát a menekült kérdésről. Második kérdésem a környezetvédelemhez kötődik. Ma délelőtt is beszéltünk a globális óceán irányításról. Mi a helyzet a földközi tengerben található műanyag levessel? Úgynevezett műanyag levesről beszélünk a csendes óceán környékén, most már a földközi tengerben, az északi tengerben, balti tengerben is találhatunk ilyet. Kik a legnagyobb szennyezők? A hajók, amelyek a tengerbe bocsátják a hulladékot, vagy ez inkább a szárazföldről érkezik? Igen, elnök asszony. Tudom, hogy Milli úr diplomatikus. A European Single Maritime Window és sok uh, időbe telik, ezt mondta róla, nagyon diplomatikus, de hát nagyon rosszul állunk ezzel uh, a dologgal. Hazám is, Hollandia is sajátos szerepet játszik ebben. Hogyan lehet ez? Nem meggyőző a termék? vannak egy nemzeti kompetenciák, titkosszolgálatok, vám, rendőrség, amelyek túlságosan nacionalista lépnének fel? A European Maritime Single Window nagyon sok energiát fektetünk ebbe bele, az intelligens közlekedési rendszerről is beszéltünk egész délelőtt, és ez a dolog itt nem halad előre. Kopernikus. Én értettem, hogy mit mondott el, és ő is elmondta azt, hogy az Európai Unió, az Európai Unión kívül népszerűbb, mint az Európai Unión belül. Ha megnézzük azt, hogy az ön kapcsolata a Fülöp-szigetekkel, vagy az Európai Unión kívül milyen, akkor persze ez eléggé elkeserítő, de mégiscsak ez egyfajta exportterméke az Európai Uniónak, amire mi büszkék lehetünk. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, monsieur Vivant. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Meissner asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért az előadásért. Rendkívül sajnálatos, hogy ilyen kevesen vagyunk itt. Rendkívül érdekesnek találtam azt, amit elmondott. Nagyon izgalmas volt ez, és nekem is vannak kérdéseim. Megpróbálom nem ugyanazokat a kérdéseket feltenni, amiket Wim már feltett, de valószínűleg hasonló elképzeléseim vannak az említett kérdésekről. Ami a menekülteket illeti, ezekről nem szeretnék sokat kérdezni, mert mi már sokat kérdezett erről. A drónokkal kezdeném. Nincs régóta önöknél, nincsenek ezek a drónok bevetve régóta. Önöknél vannak-e már eredmények a felügyeletet illetően, az ellenőrzést illetően, és a tagállamok megbízásából is vannak drónok, így van-e? Ezt kifizeti az EMSA egyedül, vagy segítenek-e a tagállamok? Hiszen a drónok is pénzbe kerülnek. Ami a tétiszt illeti, a hajó vizsgálati támogatás 2017. augusztusa óta létezik ez, vagy már régebb óta? Mindegy, hogy ez régebb óta létezik, vagy sem. Ön azt mondta, hogy a Port Reception Facility-vel is foglalkoznak. Azért érdekel ez a téma engem, mert észak-német vagyok, és tudom, hogy a balti tengerben is részben szennyvíz van, amiben kén van, és ezt nem tisztítják meg, és a balti tengeri kénytartalom egyre nagyobb. Az EMSA és eh, látja ezt, vagy önöknél nincs ilyen eh, dolog? Tudom, hogy az olajat azt lehet látni, de, de, de ilyen másfajta anyagok esetében lehet -e ezt ugyanígy látni. Ami a single window-t illeti, ez érdekel engem, hiszen ezt már majdnem érdekelett volna hajtani. Azt mondja, hogy nagyon kis lépésekben haladnak. Ez lehet, hogy így van, de volt egy dolog, amit említett, a kettős jelentésről beszélt. Ez az EU miatt van-e így, vagy más miatt? Hogyan lehet ezt megváltoztatni? Hiszen ennek az lenne a célja, hogy itt könnyebb legyen a dolog, a kettős jelentés azt nem igazán teszi lehetővé. A Kopernikusra szeretnék én is beszélni, kíváncsi vagyok erre, a tengeri fegyület érdekel engem. Az előadásában egy termékkatalógust is bemutatott. Mi van ebben benne? Érdekelne ez engem? Milyen fajta termékkatalógusról van szó? Merci beaucoup, Madame Meissner. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Kirenen asszony következő. Kiitoksia, puheenjohtaja. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt az igazgató úrnak is, és nagyon sok minden jót kívánok önnek a delegáció részéről is, a finn delegáció részéről is, és tényleg ebben a nehéz munkában ön mellett állunk, sok kihívással kell majd még megküzdenie. Van egy olyan kérdés, amit gyakran hallhatunk, és ami az én fejemben is elég gyakran felüti magát. A többi kollégák is beszéltek az EMSZA munkájáról. Hol vannak a megkettőződések? Az EMSZA tevékenységével kapcsolatban szeretném ezt látni, és azt is szerettem volna pontosan látni, hogy a tagállamok mit tesznek, és hogy hogyan néz ki a kapcsolat a tagállamok és az EMSZAK között? Úgy tűnik, hogy nem megfelelőképpen alakul ez a kapcsolat minden esetben. És jó lenne ezt intelligens módon kihasználni. Köszönöm. Kisztelor képviselő következik. Uh, well, uh, uh thank you very much. Uh, I have um, uh, three... Három kérdésem lenne. Milli úr, az első kérdésem most jön. Megkaphatjuk-e az ön prezentációjának másolatát? Második kérdésem. Nem tudom, hogy ön tudatában van-e. Néhány héttel ezelőtt volt egy ö, olyan ilyen toxikus felhő, amely Anglia déli partjainál mutatkozott meg. 150 ember lement az a tengerpartra, de sajnos nem úgy alakult a tengerparti kirándulás, ahogy szerették volna, mert kórházba kerültek. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy ön tud-e segíteni abban, hogy honnan jött ez a szennyezés. És hogy esetleg meg tudják-e mondani, hogy kik a felelősök ebben a történetben. A harmadik kérdésem, talán ön is észrevette már azt, hogy úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság eléggé elkötelezte már magát amellett, hogy az EU-ból kilép. Nos, Gratulálok egyébként az ön kinevezéséhez, de szeretném tudni, hogy amennyiben Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, akkor annak milyen hatásai lesznek az önügynökségének a munkája szempontjából? Köszönöm. Valóban olyan témákról van szó, amely nagyon is érdekli a mi szakbizottságunkat, a tengerbiztonság, és a Brexit összefüggése. Nagyon fontos ez, mert hát ugye az ön ügynökségének tagja az Egyesült Királyság is, és hogyha kilépnek az EU-ból, annak lesznek költségvetési vonzatai, és önök is tudják azt, hogy már most tárgyalunk a következő évekre vonatkozó büdzséről. A kérdésem az, hogy vajon figyelembe veszik-e ezt valamilyen módon, és büdzsé szempontjából is megfontolták ezt a kérdést. Aztán milyen hatása lesz mindennek a tengeri kérdésekre, például akár a komphajók, vagy bármi más kapcsán, mi történik akkor majd, amikor ugye a komp elhagyja a közösségi területet? Foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. És a harmadik kérdésem pedig a tengeri szektor perspektíváira vonatkozik. Van-e jövője ennek a szektornak a következő években, a következő húsz évre nézve? Vannak-e már tervek arra vonatkozólag, hogy hogyan fognak működni a tengerek. Vannak -e ezzel kapcsolatos kidolgozott forgatókönyvek? Szeretném, hogyha az én kérdéseimre is választ kaphatnék. Thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Kaptam egy sor jó kérdést, és megpróbálok válaszolni Először is válaszolnék az Észak-Afrikából érkező migránsok kérdésére, illetve az azzal kapcsolatos kérdésekre. Mi ebben úgy veszünk részt, hogy a Frontexnek információkat nyújtunk a tengeren lévő emberekről, tehát megpróbáljuk a tengeren hánykolódó kis hajókat beazonosítani, és átadni ezt az információt a Frontexnek, valamint a nemzeti eh, tagállamoknak, akik reagálhatnak erre a helyzetre. Az EMSA szerepe nem az, hogy mi magunk reagáljunk ezekre a hajókra, mi mindössze megosztjuk ezt az információt, amit gyűjtünk, a lehető legjobb rendelkezésünkre álló eszközökkel, mert a Frontex és a nemzeti hatóságok nem rendelkeznek ezekkel az eszközökkel, illetve ezekkel a monitorozási képességekkel. És már most volt egy sor olyan helyzet, ahol az EMSZ-nak a monitoring eszközei komoly segítséget nyújtottak a nemzeti hatóságoknak, és azokat felhasználva reagáltak, és mentettek meg egy sor embert, egy csomó embert, sajnos voltak halálesetek is, de ennyit tudunk tenni a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Ezen túl egy drón szolgáltatás kidolgozásán is dolgozunk. Nagyobb drónokat fogunk a levegőbe bocsátani a közlekedés ellenőrzésére. Jelenleg ezek a nagy drónok csak katonai használatot látnak el. Jelen, rendkívül drágák. Most a, tárgyalunk a gyártókkal, és megpróbáljuk az árakat lejjebb vinni. Egyelőre nem állnak rendelkezésre ilyen nagy méretű drónok. Említettük a partőri feladatokat, ahol a Frontex és az, EFS, az EMSA együttműködnek. Emellett együttműködünk az olasz, görög, francia és spanyol hatóságokkal, akiknek aztán a lépéseket meg kell tenniük. Van egy folyamatban levő projektünk a földközi tengeren, amelynek a vezető ereje az olasz haditengerészet. Mi szolgáltatásokat nyújtunk, monitorozási szolgáltatásokat, csak úgy, ahogy az Atalanta programnak Kelet-Afrika partjainál. Együttműködünk az észak-afrikai országokkal is, több éve. A SafeMed 3, majd a SafeMed 4 projektben. Eh, négy éves projektről van szó. We are eh, enhancing the 4 millió eurót eh, bocsátunk rendelkezésre to react on maritime safety, security and... És együttműködünk az észak-afrikai országokkal monitoringban, tengerészetbiztonságban, hajózásbiztonságban, tehát a hatóságok tisztviselőit próbáljuk úgy kiképezni, hogy ugyanazokat a képességeket birtokolják, mint az európai tisztviselők. Egyelőre a egyelőre ígéretes a projekt, ezért is lett meghosszabbítva, tehát örültünk az eredményeknek. Emellett ugye az egész mediterrán térségben, Marokkótól Jordániáig nagy kedvel vesznek részt az országok ebben a programban, mert látják a hasznát. Nagyon komoly az együttműködés Észak-Afrikával. Tunéziának például adományoztunk egy olajszennyezés elhárító berendezést, amit felújítottunk csak azért, hogy ők maguk használhassák majd azt az észak-afrikai részen, hogyha valami környezeti esemény következik be. Együttműködünk a különböző országok haditengerészetével is. Ami a műanyag kérdést illeti, ez egy komoly kérdés az egész világon, de az európai vizekben is. Nagyon sok különböző hulladék úszik, a tengerről és a hajókból kerülnek kibocsátásra, a tengerpartról és a hajókról kerülnek kibocsátásra. Az EMSA mandátuma az korlátozott jó lenne, hogyha sikerülne ebben is együttműködést kialakítani a tagállamokkal, mert ez a szennyeződés az önmagától nem fog elmúlni, tehát a műanyag szennyezést valamilyen aktív módon kell felhasználni. Sajnálatos módon ez, mint mondom, jellemzi a parti vizeket és a nyílt vizeket is. Együttműködünk a kikötőhatóságokkal a Port Reception irányelv végrehajtásán. Van egy a TTIS rendszeren belül egy modul, amit TETIS EU-nak hívnak, és ott a kikötő hatóságok minden érkező hajóról jelentést tesznek, milyen hulladékot hagytak hátra ezek a hajók. Tehát ez javulás, de ehhez is idő kell. De sajnálatos módon már létező szennyezési problémánk van, azzal is kell valamit tenni az ágazat is kezdeményez, és most tesztelik azt, hogy hogyan lehetne ilyen műanyag begyűjtő berendezéseket, plastik ítereket telepíteni a tengerre. Az ipar vár arra, hogy a rendszer működésbe lépjen teljesen, a jelentéstételi kötelesség az, kötelezettség az 2010 óta van, átmeneti időszak volt 2015-ig, a tagállamok teljesítették az egyablakos ügyintézés követelményeit, ugyanakkor a probléma az, hogy a többi hatósággal az egyablakos ügyintézés nem kommunikál. Ez volt a probléma ezzel a rendszerrel. Tehát a bizottság kérésére készítettünk egy elemzést erről az egyablakos nemzeti rendszerről, több tagállamban is. A jelentés elkészült, és át lett küldve a bizottságnak, és a bizottság dönti el, azt, hogy mit kell tenni az irányelvvel annak érdekében, hogy az Európai Tengerészeti Egységes Ablak eh, megvalósuljon. Együttműködünk eh, a vámszervekkel, van egy e-manifest eh, kísérleti projekt, és most elemezzük, hogy a szállítmányra vonatkozó adatokat, a hajózási adatokat hogyan lehet legegyszerűbben összegyűjteni. A VAM kódex irányelv, amely 2016-ban lépett hatályba, de 2020-ig van egy átmeneti időszak, és ez a tagállamokat nem arra bátorítja, hogy már most lépniük kell, nekünk pedig nincs is ilyen hatáskörünk. Eh, eh, Lenne egy kis kérdésem. A 2010 eh, per 65-ös irányelv értékelését mi is eh, olvastuk, de a legénységek, illetve a hajózási cégek panaszkodnak a túlzott bürokrácia miatt, azt mondják, hogy nincsen itt igazából javulás. Mit tudunk tenni, hogy javulás legyen, hiszen mindenkinek megvan a saját rendszere, de ha nem működnek együtt, akkor ennek semmi értelme nincsen. Exactly, that is the case that... Valóban meg kell vizsgálni, hogy a rendszerek közti interfész hogyan működhet jobban, mert valóban nevetséges az, hogy a különböző tengerészek, kapitányok kettős munkát végezzenek el, egyrészt papíron, másrészt pedig eh, különböző rendszereknél ben. 8 tagállamnak a nemzeti egységes ügyintézését, egyablakos ügyintézését elemezzük. Végrehajtották az irányelvet, de mégis más és más az eljárás. Egyes tagállamokban más és más a megközelítés, eh, annak megfelelően, hogy egyes nagy kikötők nem akarják megváltoztatni a saját rendszerüket. Nekünk az EMSZ-ban semmilyen hatáskörünk nincs arra, hogy rákényszerítsük őket arra, hogy változtassanak. Amennyiben nem lesz jogi kötelezettség, e, és nem változik az irányelv, akkor nekünk e, e, nincsenek eszközeink. Drones. Uh, we go to uh, Mrs. Meissner's uh, question about drones. Um... Ami a drónokat illető kérdést illeti, egyre jobban odafigyelünk a drónokra. Kiírtunk különböző pályázatokat is. 2020-ig 67 millió euró áll rendelkezésre, és több közbeszerzést írtunk ki, vannak szolgáltatók, és azoknak a szolgáltatásait olyan módon kell konfigurálni, hogy megfeleljenek a mi kívánalmainknak. És ahogy mondtam, vannak kihívások, mert a, a drónok jelenleg elég kicsik, amiket mi használunk. Megpróbáljuk a most létező monitoring képességünket szenzorokkal kialakítani. A szenzor technológia elég gyorsan működik, elég gyorsan fejlődik, de ezek a szenzorok e, azonban még gyakran mindig elég nagyok, e, és ez korlátokat jelent. Tehát e, vannak képességeink, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk, 15 tagállam akarja a kikötőkben komplementer módon ezeket az EMSZA szolgáltatásokat igénybe venni. A tagállam számára az a kihívás, hogy a repülési engedélyeket a nemzeti hatóságok adják ki. Az EMSZA magát a szolgáltatást tudja nyújtani, de a Nemzeti Repülési Hatóság kell, hogy engedélyt adjon a repülésre. Horvátország az első, ahol sikerült ezt elintézni. Éppen ezért Horvátországnak nyújtjuk is ezt a tagállamot, e, ezt a szolgáltatást. Ez egy, ez egy teljes szolgáltatás, e, ez ingyenes, tesztfázisban van, de ingyenes. És most odafigyelünk arra, hogy e, mások is megkapják a repülési engedélyeket a légügyi hatóságoktól. Port Reception Facilities Directive. Ami a hajófogadási eh, létesítményeket, a kikötői létesítmények irányelvet illeti, eh, eh, említeni kell a kémkibocsátást tengeren és levegőben. A drónokkal már mérni tudjuk a kén kibocsátást, e, úgymond a drón beleszagol a hajó füstjébe, és elemzi a kén kibocsátást, e, e, és ez alapján meg tudja mondani, hogy milyen üzemanyaggal megy a hajó. ami pedig a tengerbe bocsátott kén hulladékot és egyéb hulladékot illeti, arra még nem állnak rendelkezésre eszközök, hogy azt monitorozzuk. A különböző szennyezést ott nem tudjuk még monitorozni, ez egy nagy kihívás. Hogyha megnézzük a nemzeti hatóságok képességeit, ők is mintát vesznek, de műholdas monitorozási lehetőség nincs. Egyelőre nincs ilyen eszköz Uh, national Single Window, I mentioned already. Nemzeti egyablak. Említette már, hogy a kettős tétel egy probléma. Ez az együttműködés hiányára vezethető vissza a nemzeti hatóságok között. Nyomást kell gyakorolni rájuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot egymással, működjenek együtt. Reméljük, hogy ez megtörténik. Ami a Kopernikus szolgáltatást illeti, a növekedési főigazgatósággal, a Dicsi Grottal, egy megállapodást írtunk alá 40 millió 2020-ig. Ezért a pénzért kapunk olyan műhold képeket, amelyek kiegészítik a már rendelkezésre álló műhold képeket és még inkább optikus képeket kapunk. Have received lot of uh, satellite aperture images, which are not real images, they are a certain kind of... Eddig uh, visszatükrözési apertúr képeket kaptunk. Most uh, igazi képekkel is gazdagodik a készlet. Asked about overlapping uh, research. Um, volt egy kérdés az egymást átfedő kutatói munkákkal kapcsolatban about our, let's say, uh... E, együttműködünk a főiskolákkal, illetve egyetemekkel, a kutatóközpontokkal, próbáljuk összehangolni a kutatói irányokat, és azt szeretnénk, hogyha a kutatási eredmények megjelennének a mi weblapunkon, és hozzáférhetővé válna mindez a többi kutatóintézet részére. Uh, it will be shared with you. Taylor úrnak is volt egy kérdése a toxikus köddel kapcsolatban. E, Anglia déli, e, déli e, partjánál nincs eszközünk, hogy megmondjuk honnan jött. Monitorozzuk a jövőben majd ezt a szagláló drónokkal, de ezt csak a kén vonatkozásában tudjuk megtenni to start developing different type of... Különböző típusú elemző szenzorokat kell kialakítani más vegyületekre, más anyagokra, ugyanakkor a drónok nem túl nagyok, tehát nem lehet rájuk tenni végtelen számú szenzort. Jövőre, jövőben esetleg a műholdas felderítéssel tudunk eredményeket elérni. Brexit. We have been with a big ear listening the discussion in, in Brussels. Hát nem veszünk részt a Brexit tárgyalásokba, de odafigyelünk. Szeretnénk információt kapni a Brexitről. 16 brit dolgozik nálunk, aki nem tudja, hogy mi lesz velük. A brit hatóságokkal nem hivatalosan felvettük a kapcsolatot, például a tengerészeti hatósággal, és nagyon sajnálják. Mert eh, az angol tengerészeti hatóságnak nagyon sok információt adunk, de a britek is adnak nagyon sok információt a saját rendszerükből, tehát a kétoldalú információcsere az elég erőteljes, és az európai vizek biztonsága és környezetvédelmi állapota sérülhet, ha ez megszakad. Van egy szervizdepónk Skóciában, Aberdeenben. Hát our, uh, all combating vessel... Tárgyalni kellenek a jövőjéről Nyilvánvalóan a brit vizek határosak az EU vizekkel, tehát lehet, hogy ez az együttműködés fennmarad, de lehet, hogy az együttműködés feltételei változnak. Madam Delhi also referred to Brexit and, and uh, uh legislation. Szó volt még a Brexitről, illetve a Brexit hatásáról. Én azt gondolom, hogy nekik át kell vizsgálniuk az egész jogalkotásukat, törvényeiket, mert a jelenleg hatályos irányelvek azok felülvizsgálatra szorulnak, hogy a Brexit után alkalmazhatóak-e. Ez biztos, aztán vannak ezen túlmenően is megállapodások, amelyek a tengerészeti ágazatot érintik. Mi történik 20 éven belül mi, mire lehet számítani a mi felügyeleti területünkön. Úgy gondoljuk, hogy a tengeri közlekedés és szállítmányozás az növekedni fog, a környezeti követelményeket fogjuk tudni teljesíteni, mert jönnek új technológiák és új megoldások. Van, amelyik gyorsan érkezik, van, amelyik lassabban, többet kell várni rá. Eh, autonóm eh, távirányítású hajózásról van szó, ez lesz a jövő, és érkezik is, de időbe telik, mert eh, meg kell oldani problémákat ahhoz, hogy ezek a hajók nemzetközi vizeken tényleg megjelenjenek. A nemzeti vizeken ez hamarabb meg lesz. A Jára nevű norvég cég egy olyan hajót épít, amely nemzeti vizeken jár ehhez a nemzeti hatóságok engedélye szükséges, és később, később autonóm lesz, valamint távirányítású. Nem lehet tudni, hogy ez most 20 vagy 25 év alatt terjed el, de mindenképpen ebbe az irányba megyünk, és ez a jövő. Madame Messner, vous avez une petite... Messner asszony, van egy kérdése? E, igen, angolul mondom, azonnal megérti. Egy dolgot nem válaszolt meg, ez nem nagy dolog, de meg is kíváncsi lennék, hogy mi ez a termékkatalógus a Kopernikusban. Ez támogat, ez e, tartalmazza az önök által begyűjtött adatokat? A másik kérdésem egy új kérdés. Krisztél tette fel ezt a kérdést a Brexit-tel kapcsolatban. Mit történik Írországgal, eh, illetve Norvégiával? Norvé- Norvégiával mit történik? Maybe a solution for, for the UK as well. I don't... Lehet, hogy ez a norvég megoldás az Egyesült Királyság számára is megoldás lehetne. Eh, köszönöm szépen ezt a kiegészítő kérdést. A Kopernikus katalógus tartalmazza azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel jelenleg rendelkezünk. Ez egy átfogó áttekintés arról, hogy milyen feladataink vannak. Lesz egy új is majd. Hozzáférnek ehhez a katalógushoz a weboldalon. Norvégia. EFTA ország, Norvégia ugyanolyan feltételekkel rendelkeznek, mint az EU tagállamok. Monitorozhatjuk a partvidékeiket, tehát hasonló feltételekkel rendelkeznek számunkra, ez egy EU ország. Hát akkor ennyit erről. Köszönjük szépen, Mili úr, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és hogy ennyire konkrét formába öntötte a mondani valóját a kihívások tekintetében a tengerbiztonsági ügynökség munkájával kapcsolatban, és hát ne felejtsük el, hogy a munka csak most kezdődik, digitalizáció, autonóm autókról beszéltünk ma délelőtt, de nem sokára lesznek ugye ilyen hajók is. Aztán hát az automatikus vezetés és új menekült hullámok is várhatók a tengeren keresztül. Tehát azt gondolom, hogy az önök ügynöksége egyre és egyre fontosabb szerepet kap. A probléma az a büdzsé, ön erről beszélt is. Én azt gondolom, hogy az nem elég, hogy szép szavakat mondunk el. Itt európai célokról, európai feladatokról van szó, ehhez megfelelő pénzügyi hátteret is biztosítani kell. Az biztos, hogy köszönöm szépen az együttműködést, és azt, hogy megint eljött hozzánk. Számíthat a mi szakbizottságunkra, és természetesen nem ö, ülhetünk ölbetett kézzel, egy jobb világot, egy jobb földbolygót szeretnénk elképzelni a jövőre nézve, és hát azért szeretnénk, hogyha a tengerek is tiszták maradnának. Köszönöm szépen, és akkor ezzel most vége a mai ülésnek, 27-én találkozunk 15 órakor, és amennyiben nincsen további ellentmondás ezzel kapcsolatban most